Okay, dear colleagues, now we are starting with this. Kedves kollégák, akkor most megkezdjük az Intaszabadság ülésének második részét. A második napirendi pontunk a napirend elfogadása. Azt javaslom, hogy a 15-ös napirendi pont után az autonóm kereskedelmi rendelkezésekkel kapcsolatban a Strasbourgban erről már beszéltünk, tehát ez a szavazást illetné. Valaki valamit kíván-e változtatni, ha nem, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. A hármas napirendi pont a jegyzőkönyv elfogadása, ahogy általában a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük, ha csak valaki nem emel kifogást ezek ellen az ülés végéig. Négyes pont. Elnöki közlemények a koordinátori döntésekről, a koordinátorok döntései a május amerikai ülésön ezeket megtalálhatják a jegyzőkönyvekben, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen kifogásuk van, akkor azt jelezzék, de ha nincs, akkor azt elfogadnak tekintjük. Ötös napi rendi pont, elnök közleményei. Először is eh, láthatják a jobb oldalamon. Egy régi új arc ül itt, eh, Martin Kalosz, osztályvezetővé nevezték ki, és a szakbizottságunk titkárságát vezeti. Üdvözöljük őt, és minden jót kívánunk a munkájához. Üdvözöljük Mártit ismételten itt. Öt, két éve dolgozott, csak két éve dolgozott a bizottságnál. Úgy tűnik, hogy nekem régebb óta hiányzott már. Üdvözlöm újra itt. Örülök, hogy ismételten a parlament oldalán van. Itt van a parlament oldalán Heiki, és aki osztály, kinevezett osztályvezető volt, hat hónapig, és jól végezte nagyon a munkáját. és köszönöm az elmúlt hónapokban végzett munkáját. Nagyra értékelem mindent, amit tett. Köszönöm szépen. Május 31-én volt a TPC ebéd, e Beszéltünk néhány pontról, amiről itt is beszéltünk már. A Ukrajnának nyújtandó kereskedelmi preferencia, a különböző konferenciák, és azt is kértem, hogy legyen egy egyértelmű kötelezettségvállalás a szingapúri bírósági döntést illetőleg is, de nem volt igazából semmilyen fajta visszajelzés a tagállamok részéről. Egyelőre még a reflexiónál tartanak. A kereskedelmi eszköz felvizsgálatot illetőleg ez nem lesz lehetséges a máltai elnökség során, és azt is elmondtam ezen az ülésen, hogy nagyon csalódottak vagyunk, ugyanis lassan haladnak a tárgyalások, a jobbjogalkotási folyamat, illetve a külső dimenzió tekintetében a tanács nem igazán mozdul előre, és én egyetemben elmondtam azt, hogy nincs lehetőség arra, hogy megállapodásra jussunk a dokumentumok hozzá, a dokumentumokhoz való hozzájutás tekintetében, akkor az Európai Parlamentnek az Európai Bíróság elé kell járulnia. Remélem azonban, hogy sikerül majd kompromisszumot találnunk, hogy ezt el lehessen kerülni. Harmadik pont, bizonyára tudják, hogy a USTA, Robert Lighthizer, az USA-ban, kinevezésre került, hivatalba lépett, gratuláltam neki, és meghívtam őt ide, hogy beszéljen velünk, főleg a Buenos Aires CBT konferencia e, tükrében. Ennyi volt az elnöki közlemény, most pedig rátérünk a hatos pontra, a jelenleg zajló három oldalú tárgyalások állása. Moldávának mak- makrofinanszírozási segítséget jutottunk, de itt van a felelőse ennek. Igen, megbújtam itt valamiért. Valóban lezárult a trialógus Moldováról. Viszonylagos győzelemmel zárult ez, ugyanis a mi feltételeink szerint zárultak ezek a tárgyalások. Összességében meghatároztuk a csomag pénzügyi dimenzióját, 100 eh, millióról van szó, ez visszanemtéríthető támogatás formájában juttatandó, de meghatároztuk a feltételrendszert is, olyan eh, területeken, amelyek horizontális hatással járnak Moldovában. A tanács és a bizottság elfogadott egy eh, olyan közös állásolást is, amit a parlament javasolt, és amelyben a a jogállamiság, a demokrácia feltétele ennek a csomagnak. Így az EU, minden intézmény, de főként a bizottság és a külügyi szolgálat feladata az, hogy nyomon kövessék eh, a jog alakulását Moldovában, és a Valencia Bizottság pont ma adta közre a véleményét ezen témakörben. Elfogadtunk ez a tanács számára fontos volt, de számunkra elfogadható volt, ez nem volt a mi mandátumokban, hogy a, az a kormányzás módjáról ezt is elfogadtuk. Én és az árnyék jelentéstevő kollégáim elítettek ezzel szó volt arról is, hogy depolitizálni kell a közigazgatást. Egyetemen utaltunk arra, hogy a feltételrendszer mind a három utalást illeti, és ebben is megállapodtak itt a parlamentben és több intézményben is. Minden elnyék jelentéstevőnek köszönöm a munkáját, nagyon jól együttműködtek ebben a fájban, és nagyon jó az eredményünk. Köszönöm.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 And then we Bien, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A nemzeti biztonsági kérdések nem csak a terrorizmus szempontjából érdeklik a tagállamokat, hanem a gazdaság szempontjából és a vállalatok szempontjából is szívén viseli a biztonság kérdését a tagállam. A vállalkozási szellem, az ipar nagyon fontos Európa számára, és ezért a megbízhatóság, a biztonság és a technikai biztonság nagyon fontosak a beruházások szempontjából is, és ezért nagyon fontos a külföldi tőkeberuházásokat továbbra is előmozdítani Európában, ahogy mi is szeretnénk egyre többet beruházni külföldön. Nem akarunk steril protekcionizmust. Egyensúly kérdéséről van szó, észszerűen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy Európa nem veszítette az egyensúlyából a külső fenyegetések miatt. Több elemet kell itt megvizsgálnunk. A vállalkozásaink beruházások tekintetében kölcsönösséget élveznek-e? Illetve, amikor stratégiai vállalatot vásárolunk Európában, akkor ennek milyen biztonsági kockázata vagy háttere van? Illetve, hogyha külföldön vásárolunk beruházás, vagy vállalatot, akkor ennek milyen stratégiai hatásai vannak. Ez a versenyre milyen torzító hatással van, például gondoljunk Kínára. A China Manufacturing 2025 figyelembe veszi ezt a sürgető ö, helyzetet, hogy el kell gondolkoznunk, hiszen Kína tökéletesen önellátó ipar számára, ipari szempontból, ezért teljes kudarc az ottani beruházás. Ö, Kölcsönösség nélkül azonban a beruházási politika tekintetében hogyan tudunk igazságoságra törekedni, méltányosságra törekedni. Látjuk a sajtóban nap mint nap azt, hogy a beruházási ö, alapok nagyon gyakran visszavásárolják a cégeket, de ez aggodalomra is ad okot, hiszen akkor, amikor érzékeny technológiákról, vagy a függetlenség szempontjából fontos szektorok, a növekedésünk szempontjából fontos szektorok érintettek, akkor ez nem biztos, hogy annyira jó hír. Hogyan reagáljunk? A néppár 10 parlamenti képviselője egy Európai Uniós jogi aktust javasolt. Az Európai Bizottság szerintünk vizsgálódjon e témában, és javaslatokat fogalmazzon meg nagyon különböző reakciókra számíthatunk egy ilyen jelenséggel szemben, de nagyon fontos lenne, hogy egységesen lépjünk fel, mert ha vannak olyan tagállamok, amelyek túlságosan védik a cégeiket, azok beruházási hiányban szenvedhetnek. Azonban, hogyha a külföldi beruházások ellenséges külföldi felvásárlásokkal szemben nem védi a saját cégeit egy állam, akkor nagy európai cégek kezébe kerülhet minden. Három német, francia és olasz miniszter felhívta az Európai Bizottságot arra, hogy foglalkozzon a témával. És nem csak az a kérdés, hogy fog ezzel foglalkozni, hanem az, hogy mikor fog ezzel foglalkozni a bizottság. Szeretnénk egy kicsit felgyorsítani a folyamatot. Bármi is legyen az álláspontunk, a nézőpontunk, nem hagyhatjuk azt, hogy a helyzet így maradjon európai szinten most kell állást foglalnunk, és azt kérdez, kérni a bizottságtól, hogy a megfelelő tanulmányokat indítsa be, illetve európai szintű javaslatot tegyen. Sokkal többre van szükség, mint hogy reagáljunk ebben a témában. A külföldi tőkebefektetések a stratégiai szektorok tekintetében kulcsfontosságú kérdésűek. Ezért kérjük azt, hogy az Intaszakbizottság ezen nagyon jelentős témát vállalja fel, a vállalkozásaink, illetve az állampolgárok érdekében. Az utolsó pillanatban bizonyára emlék, emlékezik elnök úr is, hogy Daniel Kaspari kollégánk Strasbourgban a plenáris teremben Xi Jinping kínai elnök év elejé nyilatkozatára hívta fel a figyelmet. Kína meg fogja tartani a nyitott ajtók politikáját, nem fog bezárkozni, mondta az elnök de az, hogyha nyitva vannak az ajtók, de mi nem lépünk le be rajta, az nem elég. Ezzel zárnám felszállásomat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most megnyitom a lehetőséget a képviselők előtt, hogy reagáljanak a bevezető szavakra. Négyen kértek szót, öten, hat, hét. Jó. Nyolc. Kérem, nagyjából két-három percre szorítkozzanak. Szép asszony, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy nyilván támogatom Frank Proust kezdeményezését. Világos az üzenetünk, a külföldi tőkeberuházások fontosak a gazdaságunk számára, hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, mindazonáltal, oda kell figyelnünk az alakulá, a helyzet alakulására, mert a jelenlegi számok A 2015-16-ban a kínai tőkeberuházások 70 7%-kal növekeztek Európában az európai beruházások Kínában, közben stagnálnak, sőt, folyamatosan csökkennek. Vissza kell állítani az egyensúlyt, és a kölcsönösséget elő kell írni. Nagyon fontos, hogy Kína ne hagyja abban a beruházások előtti akadályok felállítását, amiből egyre többet gördít elénk. A Davoszi gazdasági fórumon is beszéltünk már erről, de ez nem elég. A konkrét lépéseket sürgettünk, ez eddig nem történt meg. A stratégiai területeken különösen fontos, hogy a már meglévő néhány tagállamban meglévő eszközöket használjuk. Biztonsági szempontból is veszélyes, hogy az mi iparunk, például a védelmi iparunk, vagy az energia szektor külföldi kezekbe kerülhet, harmadik ország kezébe. Az Európai Uniónak mindig tiszteletben kell tartani a tisztességes versenyszabályait, ezért harmonizálni kell a fellépésünket, és egy európai eszközt kell létrehozni, ami probléma esetén fel tud lépni. Még egyszer, nem maradhatunk a karbatett kézzel a hanem fel kell lépnünk a beruházási politika, a kereskedelmi politika érdekében, és nem először kérjük ezt a lépést. Remélem tehát, hogy a néppárti javaslat támogatást fog élvezni, és az Európai Bizottság részéről konkrét javaslatokban fog lecsapódni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Valensza úr kapszót. Köszönöm, köszönöm, tisztelt elnök úr. Azt gondolom, hogy jó dolog, hogy külföldi tőkeberuházásokra beszélünk az Európai Unió stratégiai szektorai felé irányuló beruházásokról, nem tehetünk úgy, mint a tulajdonosi struktúra nem számítana. És hogy a beruházások mindig jók lennének. Persze lehet, hogy jók, de ez nem eh, dogma kérdése, hanem mindig meg kell vizsgálni a körülményeket is önmagában nem ellenzem a külföldi beruházásokat, ma jók tudnak lenni, ezek a nemzetközi tőke, stratégiák, technológiák, ötletek, gondolatok áramlását elősegítik, ez jó a gazdaság számára. De az elmúlt években a kínai beruházások szintje drámaian növekedett, és ez bizonyos mértékben érdekes modern cégek felé irányul, érdekes technológiákkal, ami aggodalmakra adhat okot. Persze nem túlozhatjuk el a dolgot, mert Kína nyilvánvalóan jó cégeket akar vásárolni, miért venne rossz cégeket, ezért nem is hibáztathatjuk. De ugyanazt ez azt is jelenti, hogy más vásárló nem áll rendelkezésünkre, és nagyon gyakran az eladóknak nincs választása a tekintetben, hogy kinek adnak el, általában ráadásul az ár a döntő kérdés. A finanszírozás kérdése. Az egyik fontos probléma, ami miatt a kínai tökeberuházás aggodalmakat okoz, az az, hogy a kínai felvásárlók nagyon gyakran állami tulajdonban vannak. Más szóval, talán igaz, talán nem az a feltételezés, hogy bizonyos kínai cégek, amelyek EU-s cégeket vásárolnak fel, ezek mögött a kínai állam áll, a kínai kormány. Azaz a világ egyik legkomolyabb gazdasági ereje. És mindezt állami tulajdonú bankokból finanszírozzák. Ez azt jelenti, hogy más vásárlók gyakorlatilag nem tudnak velük versenyezni, és ez probléma arra szeretnék rámutatni, hogy az ilyen beruházásoknak sok különböző oka lehet, és fontos, hogy ne reagáljuk túl a helyzetet, de tegyük fel magunknak a kérdést, egy sor kérdést. Az első, mely ágazatok stratégiai fontosságúak? Legyünk nagyon óvatosak ennek a meghatározásában, hogy a normális gazdaságba való normális befektetést ne korlátozzuk emiatt. Aztán ki legyen az ellenőrző szerepű a brüsszeli központ, vagy pedig a nemzeti kormányok. Én igazából ezt nemzeti kérdésként értelmezem. A nemzeti kormányok vannak leginkább abban a helyzetben, hogy meghatározzák, hogy nemzeti szempontból mi jelent biztonsági kérdést. A nemzeti biztonsági aggályok általában helyi jellegűek, a nemzeti tapasztalatokból, történelemből táplálkoznak. Hogyha túl sok hatáskört adnánk a Brüsszelnek, akkor újabb vádak érnének bennünket. Viszont, hogyha a nemzeti kormányoknak adjuk ezt a hatáskört, akkor felmerül a kérdés, hogy melyiknek. Mert vannak olyan nagy cégek, amelyek több tagállamban is működnek, és ezért joghatósági problémák merülnek fel, hogy el kell dönteni, melyik tagállam joghatósága vonatkozik rájuk. Aztán az Európai Bizottság vizsgálja meg azt is, hogy milyen kérdéseket vizsgáljunk. A védelmi, technológiai, biztonsági kérdések nyilván, de aztán a finanszírozás forrása magán vagy közforrásból származó. Illetve például egy külső állam belefolyik a védelmi iparba, az mindig problémákat vet fel. Aztán hogyan tudunk jogorvoslatért fordulni, hogyan tudjuk megoldani a problémát. Ez mindig problematikus. Kínai nagy falat építünk a külföldi befektető, illetve a célország között. Vagy közös menedzsmentet írunk elő, vagy a legkényesebb tulajdont nem adjuk át, nagyon sok kérdést vetettem fel, mindenre nincs meg természetesen a válaszom. Biztos vagyok benne, hogy a kollégám azonban oda fog figyelni ezekre. Monsieur le Président.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 Thank you very much, Chair. Uh, I have to say... Köszönöm szépen. Egy kicsit össze vagyok zavarodva, hogy miről is szól ez a vita. Meghallgattam néhány kollégámat. Én azt hittem, hogy a külföldi befektetésekről van szó a mi stratégiai szektorainkban. Szerintem fontos az, hogy tisztázzuk azt, amiről is beszélünk. Egyértelmű, és ez ismeretes, hogy, a, hogy fontos számunkra a befektetés, illetve a szabályokon alapuló kereskedelem. Sokan elítelték azt, hogy szabályok voltak a kereskedelemben korábban, de szerintem át kell ezt gondolni. Nagyon fontos az, hogy eh, ne legyünk naívak, de ne is reagáljuk túl a dolgokat. Beszélhetünk itt a befektetések mértékéről, vagy a kölcsönösségről, de arról is beszélhetnénk, hogy EU szintű kritériumokra van szükség, hogy melyik szektorok azok, amelyek stratégiák, fontosak számunkra, illetve a szövetségeseinknek. Erre kellene koncentrálnunk. A befektetés, a katonaság, a biztonság területén, ez mindig is plusz vizsgálatnak volt alávetve, és itt voltak kivételek is. Ez a fajta érzékenység tükröződni kell abban, hogy a katonai applikációk és polgári felhasználás közötti határok néha homályosak. Változik a világ, és látnunk kell azt, hogy a külföldi befektetésnek milyen hatása van ezen stratégiai szektorokra. Én azt javasolnám, hogy ezt a vitát használjuk fel arra, hogy fogalmazzunk meg előírásokat a protekcionizmus ellen, és fontos az, hogy ezeket megvárjuk más témákkal. Szerintem jó lenne, hogyha több esettanulmányt kaphatnánk, hogyha jó lenne, hogyha mindannyian egyformán szólnánk ehhez hozzá, annak érdekében, hogy egy jól, jó szándékú dolgot ne tegyünk tönkre. Monsieur le Président, chers collègues, euh, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, Janikhoz csatlakozok, és érdekesnek tartom azt, hogy a hármas pontban az EPP most úgymond az állami szektort felfedezte, hogy ott is eh, lehet a befektetéseket eh, korlátozni, védeni. Én ezt már évtizedek óta hajtogatom, hogy ezt így kell tenni Lehet, hogy rosszul fogalmaztuk meg, de úgy vélem, hogy el kell ezen gondolkodnunk, mert nem fektetünk be a mi gazdaságunkba, miért nem fektetve be a mi magánszektorunk, az állami szektor azon csodálkozunk, hogy nincs pénzünk arra, hogy például Németországban is a rossz infrastruktúrát megfelelő befektetésekkel ellássuk. Miért nem sikerül ez? A Juncker tervvel miért hívjuk meg a kínaiakat úgymond ide a nyílt piacra, hogy fektessenek be? Miért? mert olyan dolgokat, amiért mi nem akarunk fizetni. Tehát kicsit ilyen fordított világnak tűnik ez nekem. Ez egy javaslat megvizsgálásával el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen ipari politikára van szükség az Európai Unióban, hogyan lehet a szabadalmakat e, erősíteni, hogyan lehet a tudásba befektetni, annak érdekében, hogy hosszú távú gazdasági fejlődést tudjunk elérni az Európai Unióban az állampolgárok érdekében a szabadalom bejegyzéseket megvizsgáltam 1985-ben, akkoriban Japán volt a vezető a szabadalom bejegyzések tekintetében. 240 ezer szabadalmuk volt akkoriban, Kínának mintegy 4 ezer, Németországnak 40 ezer körül, és az USA-nak 64 ezer körül volt a szabadalom bejegyzése, tehát Japán állt az első helyen, harmadik helyen Németország állt. 2005-ben a következőek voltak az adatok. Kínában a szabadalom bejelentések, tehát hogy bizonyos kényes területekre befektettek, több mint 1 millió szabadalom bejegyzésük volt, az USA-nak 592-n, Japánnak 55.005, Dél-Koreának dél koreának és már több volt, és Németország volt a vezető az EU tagállamok közül, mint egy száz, több mint százezer szabadalom bejegyzéssel. Szeretném egyértelműen tenni azt, hogy ezek a számok el kell, hogy lennek, hogy bennünket gondolkodtassanak annak irányába, hogy mi mit várunk a innovációtól, a gazdaságpolitikától. Egy dolgot hadd emeljek még ki. A szakszervezetnek mindegy, hogy honnan jön a pénz, az USA-ból, Szaudarábiából vagy Kínából. A kínai befektetések gazdaságba a legstabilabb a munkahelyek szempontjából. Begin asszony következik. Grazie, Presidente. Anch'io sono assolutamente d'accordo. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Különösen azért, mert a külső külföldi beruházás a stratégiai szektorokban a jövőben egyre jelentősebb kérdésé válik. Hogyha megnézzük ezeket az országokat, ahonnan a beruházás érkezik, nem feltétlenül különösebben demokratikusak, és nem nagyon átláthatók. Gondoljunk például Kínára. Igaz, hogy a kínai beruházás 35 milliárd euróval és 77 százalékkal növekedett az elmúlt évben, de ez nem lenne szükségszerűen rossz dolog, hogyha a megvásárolt cégek nem illetve az európai cégek nem ilyen nehéz időket élnének. Tudjuk azt, hogy néha ezek mögött, a jelenségek mögött komoly dolgok vannak. Nem. Piacgazdaság Kína, nagyon komoly az állam hatása a gazdaságra, és azt is látjuk, hogy az európai gazdaság stratégiai szektoraiba kívánnak beruházni, különösen a legmodernebb technológiai szektorokba. Tehát mindig azt gondolhatjuk, hogy politikai motiváció is mozgatja a kínaiakat. De hát nyilván az emögötti érdekek összekapcsolódnak a versennyel, a Kína domináns helyzetével és egyebekkel. Úgyhogy az egyes tagállamoknak kéne megvédeni a stratégiai szektoraikat. Ugyanakkor nincs nagyon sok eszközünk arra, hogy ezt megtegyük tagállami szinten. Úgyhogy a közbiztonság, az állam biztonsága kérdése is felmerül bizonyos esetekben. És nem szeretnénk, hogy olyan önkényes helyzetek alakuljanak ki, amelyek veszélyt jelenthetnek az állam és a közbiztonságra. El kell kerülnünk a protekcionizmust is, ez igaz, de én azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy a jelenlegi jogi keretet tekintve szükséges lenne elmódosítani a szerződéseket. Ezen az egyik előre lépési lehetőség, a másik pedig az, hogy egy szakértőkből álló panelt és egy valamilyen ellenőrző testületet és ellenőrzési eszközt hoznánk létre, ahogy az USA-ban is teszik. De ebben az esetben ennek az eszköznek képesnek kell lennie felmérnie a beruházásokat, és meg kell tudni akadályozni azokat a beruházásokat, amelyek politikai motivációból jönnének létre, amelynek a céljai nem mindössze gazdasági jellegűek, hogy más szóval éljek. Figyelembe kell venni az európai állampolgárok szüksége, vagy érdekeit, igényeit, és a közérdeket is. Fontos garantálni ezeknek az érvényesülését. Bármilyen utat is választunk, meg kell próbálnunk ösztönözni, hogy a saját cégeink próbálnak meg beruházni egymásba, ha lehetséges. Joachim. Köszönöm szépen, szerintem nagyon izgalmas ez a vita, mert jogos is egyrésztről, másrésztről remélem, hogy nem állunk majd meg félúton. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a stratégiai érdekeket definiálni egy olyan világgazdaságban, ahol az erők nagymértékben elmozdulnak, ahol a dél-ázsiai gazdaság egyre erősebb, és ezen gazdaságokban egy másfajta növekedés látható, mint nálunk. Látható az, hogy Kínában a külgazdasági kapcsolataiban nagyon is szabályozott, olyan szempontból is, hogy mit engednek be magukhoz, de olyan szempontból is, hogy mit kívánnak ők tenni, mit kívánnak támogatni, és így nem csak az a kérdés merül fel, hogy egy ilyenfajta politika kapcsán, amely egyfajta biztonsági politikai meggondolásokat is szem előtt tart, szerettük volna megakadályozni azt, hogy a külföldi cégek ide befektethessenek. Itt felmerül az a kérdés is, hogy milyen fajta iparpolitikát kívánunk folytatni. Az elmúlt években az iparpolitika igazából nem történt meg, a szabad piac uralkodott. Ez a modell nem igazán megfelelő, mert láttunk egy másik sikeres modellt a dél-kelet-ázsiai térségből, nem csak Kínára gondolok itt, hanem más országokra is. Ezért úgy vélem, hogy szükség van erre a vitára, de nem csak azért, mert itt biztonságpolitikai kérdések vannak, hanem azért is, mert arról is beszélnünk kell, hogy mik az Európai Unió, az európai ipar stratégiai érdekei a megváltozott világban. Milyen eszközökre van szükség, milyen területeket kell megvédeni, milyen területeket kell támogatni azért, hogy ezek fejlődhessenek, és hogyan áll ez kapcsolatban Kínával. Tehát itt nem protekcionizmusról van szó, hanem arról, hogy ugyan lehet fontos stratégiai területeket megvédeni, nem a legmodernebb területekre vonatkozik ez, például az acéliparra is vonatkozik ez, ahol azon kell elgondolkodni, hogy hogyan kell itt a védelmi eszközöket kialakítani. Itt nem néhány ezer munkahelyről van szó, hanem arról is, hogy az ipar többi részének milyen érdeke fűződik az alapanyagiparhoz. Tehát itt nem csak a foglalkoztásról van szó, hanem arról is, hogy a működő nyersanyagipar nélkül nincs másfajta ipar sem. Ez egy iparpolitikai kérdés, amelyet véleményem szerint fel kell tennünk, és ezekre válaszolnunk kell. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló Jan Feld. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem Köszönöm most pedig a bizottság részéről a beruházási egység vezető helyettese következik a Trade főigazgatóságra. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy megkaptuk a szót. Csak a Moszkovici elnök úr múlt heti plenárison elhangzott beszédét tudom idézni néhány tagállam javaslatát természetesen meghallgatjuk, az Európai Parlament véleményét is meghallgatjuk. Nagyon összetett ez a kérdés, és nem csak egy agályos pontja van, hanem több, több aggodalomra adó ok van, ami a beruházások ellenőrzését, indokoltá tenni, nagyon komplex ez a kérdés, a meglévő jogi keret paraméterein belül vizsgáljuk a helyzetet és a lehetőségeket, nem csak a szerződésre gondolok. Mi nem egy vákumban hajtjuk végre azt a kereskedelmi politikát, hanem nemzetközi kötelezettségeink is vannak, úgyhogy ezen a kereten belül vizsgáljuk azt, hogy milyen eszközeink lehetnének, és hogyan tudnánk reagálni ezekre az aggodalmakra. Talán, ha megengednek, akkor néhány pontra reagálnék. A kölcsönösség kérdése nagyon gyakran felmerül, még a javaslatban is hallottuk ezt, hogy ezzel kapcsolatban egy, egy Európai Uniós jogi aktus, illetve az, hogy egyenlő játékszabályokkal vegyünk részt a kereskedelemben a feleinkkel, különösen Kínával kapcsolatban nagyon fontos ez, a folyamatban vannak a tárgyalások, ez még nem zárult le. A tagállamok megpróbálnak jobb piaci hozzáférést nyerni Kínában, és ezzel is hozzájárulnánk az egyelőbb játékszabályokhoz. Más országok modelljeit is megvizsgáltuk, említésre került az amerikai modell. Megegyezném, hogy ennek nincs más hogy csak ez az egyetlen olyan ellenőrzési modell, ami a kölcsönösség koncepcióját tartalmazza. Nincs más a föld kerekségen, amely ezt tartalmazná. Hallottam azt is, hogy olyan beruházási megállapodásról tárgyalunk Kínával, ami a kínai beruházóknak lehetővé tenni azt, hogy magán törvényszékeket használjanak. Jelen pillanatban 27 tagállamban és ezeknek 27 különböző kereskedelmi megállapodása van Kínával. Ezeknek a többsége nem ad lehetőséget beruházók és álmok közötti vitarendezésre. Az Európai Unió egy olyan lehetőséget szeretne felvetni, ami ezeket helyettesíteni, a különböző nemzeti rendszereket helyettesíteni, és egy egységes megoldást javasolna. Politikai döntésekre van szükség természetesen, hogy ezen a politikán változtassunk, és nagy érdeklődéssel várjuk az önök gondolatait, amire reagálni fogunk a jövőben is. Elnök, köszönöm szépen! az eljárásról és ezzel a javaslattal kapcsolatos mú, jövőbeli munkánkról kell még beszéljünk. Azt hiszem, hogy nagyon sok további vitára számíthatunk még. Köszönöm szépen. Most pedig a nyolcadik napi rendi pont következik. Az ISDS, az a beruházók és álmok közötti vitarendezés kérdését felvetett a bizottság is. A modern kereskedelmi megállapodásokból az Európai Unió egy része megpróbálja ezeket valahogy kipiszkálni és új rendszert szeretnénk Európai Uniós szinten létrehozni, hogy a nemzetközi kereskedelmi vitákat más módon tudjuk rendezni. Néhány hónappal ezelőtt egy tanulmányt rendeltünk meg, hogy erről az új eszközről kialak, jobban kialakíthassuk a véleményünket, illetve beruházási szakértőket is megkértünk arra, hogy járuljanak hozzá ehhez a tanulmányhoz. A tanulmány szerzője most itt van velünk, és be fogja mutatni a jelentés tervezetét, aminek a címe a Nemzetközi Beruházási Bíróság felé. Kindelang úrról van szó, aki a Derni Freie Universitét képviselője. Parancsoljon a szó. Thanks a lot. Köszönöm szépen. És akkor most szólhatnak a képviselők, Miner képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen hindalang professzornak is, aki nagyon kritikus megkérdéseket tett. Egy-két kérdésem azért lenne. Az ön tanulmányában rámutat arra a konstrukcióra, ami a CETA, illetve a Vietnámmal kötött megalapadásban is benne van, vagyis áttérhetnek az egyeztetésről a nemzeti ö, ö, bíróságokra. Önök ön szerint ez megfelelő? vagy vannak-e kifogásai. A második kérdésem a bírók függetlenségéről szól. A bizottság ezt még nem oldotta fel. Egy bíró egy másik folyó ügyben is aktív lehet. Ez miért veszélyes? És a bizottságnak hogyan kellene ezt megoldani? Milyen fajta ajánlásokat tudna tenni? A harmadik kérdésem. Ön azt mondta, hogy bizonyos panaszokat nem lehet kizárni. Azt is tudjuk, hogy lehet, hogy fenyegethetnek is ilyen perekkel. Ez egy veszély valóban, vagy vannak -e még más veszélyek is? Mit javasolna a bizottságnak azért, hogy ezt a veszélyt el lehessen kerülni? Utolsó kérdésem. A CETA egyeztetési eljárása nem megfelelő a magas költségek miatt itt egy békéltetés lehetséges-e, vagy a magas költség, a békéltetés egy jellemzője ebben az esetben. Mit kíván tenni a bizottság ebben a kérdésben? Köszönöm. Gibt es weitere? Van-e további hozzászólási kérelem? Ha nincs, akkor majd kérdezek én. Ha jól ért, ha jól értelmezem a szingapúri döntést, hogyha egy szabályt ott bevezetünk, hogy a nemzeti jogi lehetőségeket is ki kell használni, akkor ez egy EU kompetencia. És akkor az EU bíróság egy problémáját a vegyes kompetenciák esetében megszüntettük. Ez egy lehetőség lenne arra, hogy itt egy egyértelmű EU kereskedelmi politikát lehessen folytatni, bevonva a befektetési viták rendezését is, hogyha egy multilaterális kereskedelmi vitarendezési bíróságra gondolunk, akkor arra is gondolunk, kell, hogy mennyire tudják ezt elfogadni, mennyire lehet ezt ellátni bírókkal, olyan partnerek részéről is, akik még nem ennyire fejlettek. Tehát a kapacitás kiépítése a bírók esetében más partnerországokból, és az a kérdés, hogy egy ilyenfajta bíróság valóban elfogadásra talál-e, ez a kérdés. Az emberi bíróság esetében is az a gond, hogy bizonyos partnerek nem fogadják ezt el, ki akarnak belőle szállni. Hogyan látják egy ilyenfajta nemzetközi befektetési bíróság esélyeit? És akkor most a bizottságnak adom meg a szót. André von Walter és beszámol nekünk arról, hogy mit gondolnak a befektetési bíróság létrehozásáról, és a hatástanulmányról is beszámol, és talán a tanulmány eredményére is kitér. Von Walter úr, ennyi a szó. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Hinderlang professzornak is a tanulmányát és annak bemutatását. Ha megengedik, akkor nagyon röviden csak reagálnék Hinderlang professzor úr előadására, és majd Kárló kollégám fog általánosságban beszélni a befektetési politikáról, illetve a bíróságról. Röviden válaszolnék ezen tanulmány kapcsán. Érdeklődve hallgattuk ezt, hasznos és időszerű is ez, hiszen ez a munkánk kontextusába tartozik. Nagyon is megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, hogy más nemzetközi bíróságok hogyan működnek, nem csak az EU bírósága, vagy az emberi jogi bíróság, hanem a más bíróságok is. Megvizsgáljuk azt, hogy ezek hogyan működnek, annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldást lehessen megtalálnunk arra a nagy kihívás jelentő kérdésre, meg kell válaszolnunk. Vége, szeretnék három megjegyzést tenni annak kapcsán, hogy mit is elemeztek ebben a tanulmányban, és a három megállapodás tekintetében az első megjegyzésem, és ezt bizonyára önök is tudják, hogy a szingapúri megállapodás esetében azt vizsgáljuk meg, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a tárgyalások eredménye megfeleljen annak, ami a CETA-ban vagy az EU-Vietnám szövegben is benne van. A második rövid megjegyzésem az ahhoz kötődik, hogy a tanulmány a CETA-ba kivesz elemeket, illetve azt mondja, hogy az EU-Vietnám megállapodás, ez hagyományos eh, bérekeltetés megfelel a korábbi szerződéseknek. Mi Azonban ezzel nem értünk egyet. Szerintünk ez nem hagyományos békeltetés. Például a túlzott panaszok esetében úgy gondoljuk, hogy ezek olyan témák, amelyekről beszéltünk itt az Európai Parlamentben is, de a tagállamokkal is beszéltünk erről, és nagyon innovatív megoldások születtek, tehát szerintem itt egy kicsit más fajtaképpen vélekedünk. Szerintük nem hagyományos békétetésre van itt szó. A kérdés az az, hogy a bilaterális megállapodásokban mennyi, mennyi intézményi reformot lehet megtenni. Lehet, hogy a későbbiekben majd tovább mehetünk annak érdekében, hogy a tanulmány által azonosított kérdéseket meg lehessen oldani végezetül, és itt be is fejezem. Hallhatunk olyan dolgokat is, hogy az EU-Szingapúr megállapodás nem megfelelő, tudjuk, hogy itt még egy tervezetről van szó, és erről is lehet majd még itt beszélni ebben a tanulmányban. Ennyit szerettem volna elmondani, és kollégám Kárló majd általános áttekintést fog adni. Köszönöm szépen. Thank you. So if we... Köszönöm szépen. Akkor, hogyha tovább lépünk arra kérdés, hogy hol áll a beruházási politika helyzete. Jó, adjuk meg a lehetőséget a válaszra, és akkor utána visszakapja a szót, jó? Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen a kérdést hogy miért legyen az EU-s megállapodásukban ISDS, mi a véleményem ezzel kapcsolatban. Nagyon gyakran a nemzeti bíróságok a tulajdonos irányában elfogultak lehetnek, és ez egy utolsó lehetőség, egy utolsó szalmaszál lenne, hogyha a beruházók és államok közötti vitarendezésre lehetőséget adnánk végső soron az áradékokban. A KKV-k helyzete. 8 millió USA dollárba kerül az átlag vitarendezés, most már ez eljutott 12 millió dollárig, látható, hogy megint csak mi a probléma, a pénz. Itt lehetne persze kreatív megoldásokkal előállni, hogy mond, a bizottság már gondolkozott rajta, lehet fizetés részletezéssel, vagy más megoldásokkal próbálkozni, hogy könnyítsük a helyzetet, de a legjobb, hogyha jól működő nemzeti bíróságok lennének, Igazából ez lenne az elsődleges megoldás. Aztán a Szingapúrra kapcsolatos Európai Bírósági vélemény valóban érdemes megvizsgálni a bíróság véleményét a beruházók és állami közötti vita rendezéssel kapcsolatban. Nem kell természetesen kimeríteni a helyi lehetőségeket, teljes mértékben, hogy ehhez a, a megoldáshoz folyamodjunk, de akkor is a helyi bírósága kell kezdeni. A véleménynek egy zavarba ejtő része ez, a kompetencia, a megosztott kompetencia kérdése, mert hogyha a kompetenciát megosztják az Európai Unió gyakorolja ezt a hatáskört, akkor a tagállamok kiszorulnak ebből a lehetőségből, és egyébként az nem kéne, hogy aggodalomra adjon okot, hogy a portfólió befektetések megosztottak, hogyha van konklu- konszenzus róla, de hogyha csak egy tagállammal van megkötve a szerződés, akkor már más a helyzet. Aztán szükség van-e multilaterális bíróságra? Azt gondolom, hogy igen, lenne értelme, hogy a több ezer bilaterális mm, beruházási megállapodástól megszabaduljunk, de ez is egy hegymenet, mert jóléti és magán tulajdonbeli érdekeket sérthet mindez. Mm, sok sikert kívánok az EU-nak, hogy esetleg megoldást találjon erre. Ha vissza akarunk tekinteni a történelemre, az európai emberi jogi kartára utalnék, van oka annak, hogy a magántulajdon miért nem került be ebbe a dokumentumba. Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy itt volt velünk, és nagyon szépen köszönjük a tanulmányt. Köszönöm még egyszer, és a további együttműködés reményében búcsúzunk. Most 5-6 percre az Európai Bizottság kapja meg a szót, hogy tájékoztassanak bennünket a legutóbbi fejleményekről, és arról, hogy milyen gondolatok merültek fel az Európai Bizottságban a beruházás politikával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha kapok néhány percet, ez nagyon hasznos. 5-6 perc alatt természetesen a menetrendről, a tárgyalásokról nem tudok <clears throat> kimerítően beszámolni ennyi idő alatt, ezért három pontra szeretnék összpontosítani. Az egyik a rendelet végrehajtása, a BIT, vagy úgynevezett szerzett jogokkal kapcsolatos rendelet, illetve a bíróságok helyzete és az új um, közlemény, az új következtetések. Először is a grandfathering regulation, ez az a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelet. Ez a megilévő bilaterális megállapodásokkal foglalkozik, és az újak megkötésére ad engedélyt a tagállamoknak. 181 tárgyalás megkezdését engedélyeztük a tagállamoknak, ide tartozik 68 jegyzőkönyv a már meglévő kétoldalú megállapodásokhoz is. 24 döntést hoztunk arra vonatkozók, hogy 19 új megállapodás, 21 új jegyzőkönyv szülessen, illetve két tucat döntést hoztunk a Lisszaboni szerződés után aláírt 16, illetve néhány Lisszaboni szerződés előtti szerződés aláírására. Egy ponton felfüggesztettük az engedélyezési folyamatot az új tárgyalásokra. Miért? Azért, mert jelen pillanatban az Európai Uniós menetrendet megreformáljuk. 2014. december és 16. júniusa között új engedélyeket nem adtunk ki tárgyalásra, mert a szabályok szempontjából, tehát tartalmilag is illetve az új beruházási bírósági rendszer tekintetében is reformokra került sor. Most pedig, hogyha az új tagállamok új beruházási megállapodásokat akarnak kötni, akkor először teljes mértékben összhangba kell kerülniük az Európai Uniós jogszabályokkal, az új jogszabályokkal is, és ugyanakkor koherenseknek kell lenniük az Európai Uniós reforma megközelítéssel is. Ezért vannak még nyitott engedélyezési kérelmek, ahol nem adtuk még ki az engedélyt, mert bizonyos esetekben a tagállamok még az új Európai Uniós megközelítéshez nem alkalmazkodtak megfelelően. <clears throat> Illetve voltak olyan kérelmek is megállapodások megkötésére, ahol úgy gondoltuk, hogy még nem sikerült teljes mértékben megfelelni az Európai Uniós jogszabályoknak, tehát itt még folyamatban vannak a tárgyalások. Újabb engedélykérelmek a Lisszaboni szerződés aláírása utáni megállapodások aláírására szintén nyitva maradtak, mert itt úgy találtuk, hogy nem minden esetben sikerült teljes mértékben kompatibilisnek lenni az Európai Uniós jogszabályokkal. Itt még a folyamatban van a munka tehát. Van az úgynevezett transfer záradék, amelyben nincsenek meg a megfelelő biztonsági záradékok, és ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság azt a határozatot hozta, hogy ezek nem felelnek meg az Európai Uniós jogszabályoknak, és ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy ezeken változtassanak, hogy kompatibilisek legyenek az EU-s joggal. Ezt szeretnénk jelenteni majd ennek a rendeletnek a végrehajtásáról a parlamentnek és a a tanácsnak 2020. januárjáig, azonban már 2018-ban készek leszünk a jelentést benyújtani, ami felülvizsgálja azt, hogy ezt a szerzetjogokkal kapcsolatos rendeletet hogyan sikerült végrehajtani, és hogyha szükséges, akkor módosításokat is fogunk javasolni. A következő pont. A multinacionális beruházási bírósága kapcsolatos munka végrehajtás, vagy hatástanulmányt, online kérdőívet küldtünk ki, majdnem 200 választ kaptunk a civil szervezetek, jogi szolgálatok, tudományos és üzleti világ képviselőitől. A weboldalon ez a, a, az összes válasz és reakció elérhető, ezeket még nem foglaltuk össze. Hogyha véglegesítjük az összefoglalót, a jelentést, akkor ez is online elérhető lesz a hatás tanulmányal együtt. A konzultációnak mi az eredménye? Az érdekelt felek támogatják a projektet, hogy legyen multilaterális beruházási bíróság, és úgy tűnik, hogy eléggé abba az irányba húznak mindannyian, hogy szükséges ez, de természetesen a különböző vélemények az aspektusokkal, a reformok különböző aspektusával és kapcsolatban eltérőek. A hatástanulmány tervezetét a szabályozói felügyeleti testületnek júliusban fogjuk benyújtani, ezután a kollégium a tárgyalási mandátum lehetőségét fogja megvitatni az év végéig, és a teljes végrehajthat, végrehajt CES hatástanulmányról szóló jelentéssel együtt ezt be fogjuk nyújtani a parlamentnek. A harmadik pont, amire kitérnék részletesebben, az új bizottsági közleményről szóló gondolkozás. A Trade for All, azaz kereskedelem mindenkinek értékelésében megvizsgáltuk azt, hogy a nemzetközi beruházási kommunikációnak milyen hatásai voltak 2010-től kezdve. A jövő évben modernizálni szeretnénk, frissíteni szeretnénk a végrehajtást, és új módszereket szeretnénk megvizsgálni, amivel a beruházási politikánkat tovább lehet fejleszteni. Még nagyon a gyerekcipőben jár ez a dolog. A belső bizottsági jóváhagyás véglegesítése van most soron, hogy az egész gyakorlat beindulhasson, jövőre fog sor kerülni az érdekelt felekkel való konzultációra, a parlamenttel való konzultációra, és magának a közleménynek a megfogalmazása 2018-ban fog megkezdődni. Úgyhogy az elfogadott közlemény 2018. szeptemberére várható. Köszönöm szépen. Thanks a lot.